szeretném megköszönni, hogy lehetőségünk van erre az együttes ülésre a két szakbizottság között, és nagyon örülök annak is, hogy együttműködünk ezen a témán. Nagyon fontos ez a téma, és nagyon fontos az együttműködés. Tehát fontos az, hogy ma megbeszélhetjük ezt a dolgot. Nyilván eh, folytatjuk majd ezt a nagyon jó együttműködést a jövőben is, egészen addig, amíg eh, eredmény születik. Tehát eh, itt eh, most Léne úr már nincs itt, tehát neki szerettem volna megköszönni, de elment. Vélelmezem. Oké. Okay. Så jag lämnar över direkt ordet till föredraganden så får... Tehát... Tehát akkor most átadom a szót régen asszonynak. Köszönöm. den Bericht vor äh, zu den Women on Boards. Ich sage es bewusst auf Englisch, denn wenn ich den ganzen deutschen... Hogyha az äh, egész német äh, címet felolvasnám, akkor ez legalább fél percig tartana. A jelentésnek követ, a következő a célja, és ezt a célt sikerül is elérni. Gyakorlatiasnak kell lennünk, rugalmasnak kell lennünk, alkalmazhatónak kell lenni ennek a javaslatnak, és az Európai Bizottság javaslatára kell építenünk. És ez egy kiváló javaslat, az Európai Bizottság javaslat, és erre szeret, ezt szeretnénk továbbvinni. Három megjegyzésem lenne. Természetesen a hatállyal foglalkozunk, a kötelező érvényűséggel és a szankciókkal. Az is nagyon fontos azonban, hogy ennek a jelentésnek a hátteréről, a miértjéről is beszéljünk. A jelentés tiszteletben tartja azt, mint ahogy az irányelv javaslat is, hogy a lehető legnagyobb rugalmasságot kell garantálni a tagállamok és a vállalatok részére. Amit tehát itt javaslunk, az nem egy mm, nem egy olyan módszer, amelyel minden tagállamnak és minden vállalkozásnak ugyanúgy kellene eljárnia, hanem rugalmasságot adunk számukra, de a cél az, hogy végül is 40%-ban nők vezessék a vállalatokat. Az igazi mítosz az az, hogy hogy önkéntes alapon el lehet ezt érni, de hát ez csak tényleg csak mítosz. Már 84-ben már és 96-ban is a tanács arra kérte a tagállamokat, hogy igyekezzen jobb jobb eredményeket elérni, de ez alapján nem történt semmi. Tulajdonképpen csak azokban az országokban van előrelépés, ahol a tagállamok maguk követ, kötelező érvényű előírásokat, törvényeket fogadtak el, mint például Franciaországban és Olaszországban. És ezek nagyon jó példát mutatnak, úgyhogy európai szinten szeretnénk követni ezeket a példákat. Ami a hatályt illeti, nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a hatály olyan úgy kerüljön meghatározásra, hogy minél több vállalat beletartozzon ebbe. Tehát a kvóta elérése nem csak a vállalatok kisebbségében kellene, hogy cél legyen, hanem a lehető legtöbb területen. Ezért vettük fel a KKV-kat ide, és a 10%-os akadályról pedig nem mondtunk le. 10%-os küszöbről nem mondtunk le. A KKV-k Európa innovatív gerince, és nem szabad ezért alábecsülnünk őket. Mm, nem apró vállalkozásokról van szó, akár 250 munkavállalót foglalkoztató KKV-k. Erről van itt szó, számos tagállamban, mint például nálunk is. Ezek azok a vállalatok, amelyek amelyek szinte a legnagyobb vállalatok, ezeknél sokkal nagyobb vállalataink nincsenek is. Emellett erősítenünk kell a compliance, tehát a megfelelést, itt a monitoring elengedhetetlen. Megfelelő indokolást kell ehhez fűzni, ez sikerült is szerintem a módosító javaslatainkkal. Emellett azt is fontosnak tartom, hogy ösztönözzük a ö, vállalatokat, Itt tehát bevontuk ide a köz eh, beszerzések eh, témáját is, ez egy pont, fontos ösztönző lehet. Eh, ennyit szeretnék bevezetőnként elmondani, és várom a vitát. Köszönöm. Tessék, megadom a szót Rudi Kráca asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani önnek és kollégáknak, hogy nem beszélhetek itt görögül, pedig, az, pedig ezt jeleztem, hogy szeretnék görögül beszélni, nagyon sajnálom. Először is nagyra értékelem Regner asszony együttműködését és a Eurószak Bizottság együttműködését. A különböző szakbizottságokban foglalunk helyet, különböző pontokkal, témákkal foglalkozunk nem ugyan a, a dimenzióban dolgozunk, nem ugyanazokkal a e, témákkal, e, de most e, ez a téma összehozott bennünket, az önök részvételét várjuk, jó szándékú részvételét várjuk ebben a kérdésben. már konkrét javaslatok születtek ebben a témában, vagy konkrét javaslat. A nők szerepe a vezető pozíciókban, a vállalatokban, a, nem új kérdés, ez már az európai stratégia részét képezi az érzékenyítételi kampány, a figyelemfelhívási nyok részét képezi, témáját képezi már a 80-as évek óta, és egy kicsit struktúráltabb, elkötelezettebb megközelítésre van szükség, hogy szembenézzünk ezzel a helyzettel, amely továbbra is abba merül ki, hogy nagyon kevés nő vesz részt a vállalatok vezetésében kevés a nem ügyvezető igazgató nő. Ezért indítottunk egy jogszabály indítványt. Régner asszony ezt már bemutatta. Itt van most az esély arra, hogy egy olyan kérdést kezeljünk, amely az értékeinket képviseli, az egyenlőséget és az igazságosságot, eh, hanem ez a gazdaság, európai gazdasági ágazatot eh, újra dinamizálja, eh, fellendíti, és az ki használja azt a potenciált, amit a nők képviselnek. és így új elemmel, új elemekkel fegyverkezhetünk fel a nemzetközi versenyben. Emellett szeretnék beszélni az új elemről, mely szerint a KKV-kat is bevonnánk ebbe. Ahogy Réner asszony is mondta, a KKV-k az innováció és a lendület motorjai. Ezt látjuk Ezt most látjuk, megállapíthatjuk, és abban szeretnénk bátorítani őket, hogy ő, őket is, ők is keressenek nőket a nem ügyvezető igazgatói pozíciókra. Nem akarjuk nehezebbé tenni a helyzetüket, egyszerűen csak szeretnénk őket is kihasználni, ő, őnek is esélyt adni arra, hogy kihasználják ezt a lehetőséget. az vállalatoknak és az államnak, tehát a közigazgatásnak is bizonyos intézkedéseket kell elfogadniuk, de ez nem jár többletköltséggel, mert a vállalatoknak nem kötelező végrehajtani e, ezt az irányelvet a menedzseri posztokon, de Évente jelentést kell, készít, jelentést kell készíteniük az irányelv végrehajtásáról. És ezt a jelentést amúgy is elvárják már a tagállami, a tagállami államigazgatásban, úgyhogy tulajdonképpen ez nem több lett teher. A másik oldalon, amit szerettem volna hangsúlyozni, ami nagyon fontos, és az európai hozzáadott értéket mutatja, képviseli, ez az átláthatóság erősítése és az érdemeken alapuló megítélés erősítése. 40%-ot mm, tűztünk ki magunk elé 2020-ig, de nem csak maga a cél, hanem az út és az összes intézkedés, amit hoznak ezen cél elérése érdekében, rendkívül fontos szerepet játszanak. Ez erre már erre a folyamatra is vonatkozik az átláthatóság elvárása, És ez a folyamat összefügg az európai alapértékekkel. Ez az egész világon globális szinten elfogadott. Az amerikaiak már üdvözölték például ezt a tervet, ők is szeretnék megismerni ezt az irányelvet, ennek tartalmát, ugyanis ez egy valódi hozzáadott érték itt Európában, amely nemzetközi szinten a hitelességünket erősíti. Úgyhogy eh, remélem, hogy eh, megértik, hogy milyen kihívások állnak előttünk, eh, milyen feladataink vannak, és remélem, hogy jó szándékkal fordulnak ezen téma felé és remélem, hogy valóban konkrét javaslat születik ebből a kezdeményezésből. Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőknek, hogy bemutatták a témát. Most megadom a szót. Kochmerin asszonynak tessék. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Igazából ketté vagyok hasadva hiszen Parvanova kolléganőmet is képviselem, és a szavazás az Imkóban már megvolt, és ő volt ott az előadó, és most szeretném a saját megjegyzéseimet is az Alden bizottsága nevében. Tehát ami az Imkóban történt, március 30-án a véleményt elfogadták, 27-en mellette szavaztak, 3-an ellene, hárman tartózkodtak. Tehát szerintem ez egy nagyon erős jelzés az irányelv mellett. Nem volt túl sok módosító, és a bizottság javaslatához fűzött megjegyzések általában nagyon pozitívak voltak. Antonia Parvanova is üdvözli a bizottság javaslatát, személyesen nem módosított túl sokat. Az IMCO többsége támogatta a 40%-os javaslatot. Volt egy másik vita is, amely az Európai Uniós intézményekről volt szó. Itt részenként szavaztunk, a központi bankról néhány frakció kérte ezt, végezetül pedig az Európai Központi Bankot is bevették a vélemény szövegébe. Személyesen Antónia azt támogatja, hogy ez benne legyen a szövegben, mert úgy gondolja, hogy mi legyünk azok, akik példát mutatunk. Ami pedig a KKV-kre vonatkozik, itt azt szeretné hangsúlyozni, hogy az IMCO már kiterjesztette a vélemény hatáját, tehát a tőzsdén nem jegyzett cégeknek is fontos szerepük legyen a gazdaságban. A helyzet azonban nem jól ismert, és ezzel később foglalkozunk. Végezetül pedig teljes mértékben támogatja ezt az elképzelést, hogy a bizottság végezzen tanulmányokat a tagállamok helyzetéről, és később ennek az eredményét megismerjük. Ez az IMCO. A saját megjegyzésem, most németre váltok, most magam nevében beszélek. Szeretem volna az előadóknak megköszönni a munkát, és szeretném megköszönni a javaslataikat is. Nagyon jónak tartom, hogy támogatják a bizottság javaslatát, de számos helyen pontosabbak, illetve ambíciózusabbak a javaslat megfogalmazásánál. Tehát például erősebb időbeli komponens szeretnének bevinni, és néhány helyen pontosítanak a százalékok tekintetében szerintem ez nagyon sokat segít az irányelv minőségén. Az ALDE mindig nagy többséggel támogatta az irányelvről szóló javaslatot, és most is támogatást kérünk. A frakcióban vannak olyan nemzeti delegációk, amelyek belpolitikai okokban nem akarnak ilyen irányelvet, de az ALDE nagy többsége támogatja az irányelvről szóló javaslatot. El kell mondanom, és ez az ALDE számára nem is kérdés, hogy a KKV-ket is, tehát a KKV-k bevonását nem támogatjuk. Antonia Parvanova is említette, hogy ezt a területet pontosabban szeretnénk megvizsgálni, mielőtt vitát folytatunk a KKV-k bevonásáról. Ez egy alapkérdés. És pillanatnyilag az Aldéban nincsen támogatás mellette. Tehát még egyszer nagyon köszönöm, és örülök a további munkának. Köszönöm szépen. A következő Taylor asszony a listán. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadóknak és a kollégáknak a megjegyzéseket. A nemek közötti egyensúly nagyon érzékeny jogalkotási összetett téma. Nagyon különféle módon gondolkoznak a tagállamok, hogyan lehet előre haladni. A bizottság javaslatának a lényege az, hogy fontos a nemek közötti egyenlőség a társadalomban, és jó, üdvös az üzlet számára is. Azonban aggódom néhány ponton a bizottság jelen kapcs javaslata kapcsán, és most itt visszautalnék Régner asszony jelentésére is. Tehát szerintem a hatály nem eléggé tág. Szerintem ne tegyünk különbséget vezető és nem vezető pozíciók között, a nemek közötti egyenlőségben. És nem vagyok meggyőződve arról sem, hogy a szélesebb megközelítés nélkül kényszeríthetjük a vállalatokat. Szerintem az egyetlen lehetőség, hogy a vállalatokat rávegyük a 40 az az, hogy minden szinten saját maguktól próbálják elérni ezt. Tehát, hogy most tőzsdén jegyzett, nem tőzsdén jegyzett vállalatok. Szerintem a vállalatok minden szintjén, tehát a menedzsment szintjén, az adminisztráció szintjén is legyen meg a nemek közötti egyenlőség. Éppen ezért nagyon fontos a régeneri jelentés, és minden szintre vonatkozzon. Rengeteg képzett nő van Európában, de nem kapnak támogatást. Miért? Azért, mert pillanatnyilag a férfiak kapnak pozitív diszkriminációt az igazgató tanácsok női tagjai általában jobban képzettek, mint a férfiak. Azonban mégiscsak egy nemi bónusz kapnak a férfiak. Többet kell tenni a viselkedés minták megváltoztatása érdekében a vállalatoknál és a társadalomban is. Nem szabad elfelejtenünk egy másik jogalkotási javaslatot sem, amelyel a szakbizottságunk is foglalkozott, tehát ez a pénzügyi jelentéstételről szóló irányelv. Itt ennek eh, értelmében a vállalatoknak be kell számolni a korról, a nemről, a etnikai háttérről, képzési, oktatási háttérről. Tehát az a diverzitás politikája. Tehát és hogyha nincs ilyen, akkor el kell ők, hogy miért nincsen. Szerintem ez is hozzájárul a nemek közötti egyenlőséghez, és eh, szorgalmazza a munkahelyi sokszínűséget cégeket mindenképpen arra kell ösztönözni, hogy ambiciózusabbak legyenek. És saját kollégám Koch Merin kommentárjai és Antonia Parvanova kommentárjait is támogatom, tehát hogy a KKV-ket ne vegyük be ebbe. Azonban mégis egy picit aggódom. Végezetül a kvóták EU szinten történő kikényszerítése szerintem nem fog hosszú távon hozzájárulni a nemek közötti egyenlőséghez. Vannak országok, amelyek sikeresek voltak, és a cégektől azt kérték, hogy minden szinten a menedzseri szinten, végrehajtó szinten, adminisztráció szinten érjék ezt el. A diverzitás pedig mindenképpen átlátható módon kell végrehajtani. Köszönöm szépen! Nagyon sokan jelentkeztek. Folytassák röviden, és mindenkinek így meg lesz a lehetősége, hogy szóhoz jusson. Most Bloom úr kap szót. Thank you, uh, Mr. Köszönöm, elnök úr. Szabad társadalomban nem hiszem, hogy a politikusok véleményét kéne kikérni, hogyha meg akarnánk, engedélyt akarnánk kérni, hogy egy magán cégnek az igazgatóságban üljünk, hát ez szerintem eléggé Szovjetunióbeli gondolkodásával. Most úgy tűnik, hogy a nők azt szeretnék, hogyha mindenki tudna, mindenki tudná, hogy saját érdemüknél fogva kerültek oda, ahol éppen vannak, nem azért, mert nem azért, mert bizonyos kvótákat teljesítenek. Nos, a brit konzervatív párt egyik terméke, ez a kvótarendszer, rendszer, Sajnálatos módon nem tudta az, az a miniszter helyettes, aki a brit konzervatív pártot képviselte, hogy mi a különbség a e, nemzeti deficit és a nemzeti adóság között. Aztán a klinikai e, vállalatoknál szintén elég nagy a nők aránya, de például a e, előállításban, a gyártóiparban kicsi a nők aránya. Szerintem ez normális, és egészséges egy szabad társadalomban. A UKIP szerint a UKIP párt nem támogatja a kvótákat, de mégis nők, nők győzelmeskedtek az időszaki választásokon, nem az elmúlt időszakban. A Body Shop, a W.H. Smith vagy más nagy vállalkozások nők által vezetettek tavaly, a KKV-k több mint felét a nők kezdeményezték. Én láttam azt is, hogy a tengerészet, katonai tengerészetben, vagy Afganisztánban is helytállnak a nők. Bízunk a nőkben. Miért, van ilyen, miért vagyunk ilyen kis hitűek a nőkre? Miért gondoljuk azt, hogy a politikusok pártfogására van szükség? hogyha bízunk bennük, akkor a jövőre is lesz behatásuk. Köszönöm szépen, Nibler asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy arról a kérdésről, hogy a nők hogyan eh, vegyenek részt a vállalatvezetésben, már nagyon sokat beszéltünk. A rövid megjegyzésemben fölvesz, megragadom a szavait, amikor reagálnék a két kolléganő jelentéstervezetét. Mindenek előtt szeretném megköszönni. A jelentéseket Régener asszony kifejtette, hogy itt három témáról van főleg szó. A hatályról, a kötelező jellegről és a szankciós mechanizmusokról. A hatállyal kezdem. Két területen teljesen más a véleményem, mint az előadói. Először is teljesen túlzottnak tartom, hogy a KKV-ket is bevonjuk a hatályba. Nézzük meg a számokat. A középvállalatoknál a nők az elmúlt 20 évben nagyon nagy mértékben megjelentek. A középvállalatok 30%-át nő vezeti. Az új, új alapítások esetén sokkal több a nők, magasabb a nők aránya, mint 40 százalék. Tehát nagyon sok céget alapítanak nők. Tehát, hogyha ezt a pozitív fejlődést látjuk a KKV-k esetében, amelyeknek más a szerkezete, mint a tőzsdéjegyzet és beszámolás köteles vállalatok, akkor szerintem nagyon helytelen lenne, hogyha bevennék a KKV-ket is a hatályba. Tehát a német delegációban a pártom teljesen elutasítja ezt, és szerintem nem lehet észszerűen megmagyarázni, hogy miért kellene kiterjeszteni a hatályt a KKV-kre is. Még egy megjegyzésem lenne a hatályhoz. A bizottság javaslata abból indul ki, hogy a férfiak-nők aránya kevesebb, mint 10 százalék. Tehát ezt a szabályt észrevőnek tartom, tehát nem támogathatom azt, amit javasoltak. Tehát itt van például az építőipar. Tehát nézzük meg a gyakorlatot. De sajnos az a helyzet, hogyha bemegyek egy építkezésre, nagyon sok bajor építőipari vállalat van, és ott szinte nincs nő. És nem azért, mert nem akarják a menedzserek, hanem azért, mert ez egy jellegzetesen férfi munka, mondjuk így. Tehát ez, ez igazából nem vonza a nőket. Tehát igazából nem akarok kábeleket lerakni, nem akarok villanyoslapokon szerelni. És hogyha itt is bevezetjük a női kvótát, szóval nem tudom. Jó, hát akkor akkor igazából csak a polgárok előtt teszük nevetséges és őrülti az Európai Uniót. Tehát ami a kötelező jellegre vonatkozik, Szerintem Reding asszony javasolta ebben a tekintetben nagyon kiegyensúlyozott, és a tagállamok irányába küldött üzenet is világos, hát a vállalatok már folytatni kell a nők támogatását, és a szankciók esetén pedig jónak találom a javaslatot. De nézzük meg a, az, hogy például a közbeszerzésnél kizárásra kerülnek azok a vállalatok, amelyek nem alkalmazzák az előírásokat, érdekes elképzelésnek tartom. Most Kochmerin kolléganőmnek üzenem, aki annyira képviseli a kvótát, mert Németországban rég lenne női kvóta, egy párt blokkolja az ön pártja, kedves Kochmerin asszony, söpörje ki a saját padlását, és utána jöhet ezzel. Németországban a maga pártja nélkül már rég bevezettük volna a kvótákat. Köszönöm. Thank you, and, uh, I... Köszönöm. Köszönöm, hogy az előző hozzászóló ilyen röviden szólt hozzá, de szeretném, hogy az, akiknek most adok szólt, azok még rövidebben szólnának hozzá. Jánkodó Kisasszony következik. Jó, ígérem, röviden nyilvánvaló, hogy mindenki azt szeretné, hogy az összes igazgatóságban több, lesz, több legyen a nő, hiszen a sokféleség jobbá teszi az életet. Kérdés az, hogy ezt önkéntesen szeretnénk elérni, avagy kvótarendszerrel. Nos, öt kal Angliában és 7%-kal Franciában nőtt a nők száma az igazgatásokban. Úgy tűnik, hogy Franciaországban ez kötelező lesz. Az végül is, hogy minden, mindegy, hogy Franciaország mit tesz, de hát azért még Franciaország mégiscsak tagállami lenne, ha eu szinten is legyen, lenne valami. Nézzük a hatályt. Én, nekem volt egy saját KKV-m, nagyon félek attól, hogy a KKV-kre is vonatkozzon ez a, ez a jogszabály. Nem lenne jó, hogyha a bürokráciába itt is beférköznénk, jó lenne, hogy a KKV-k úgy tevékenykedjenek, ahogy akarnak. Az előző hozzászólókhoz csatlakoznék, hát a KKV közvetétele férfi-női arány attól függ, hogy mivel foglalkoznak. Ezt kéne meghajni. Vajon mit teszünk azért, hogy a nők jobban legy- jelen legyenek a vállalati világban? Norvégiában létezik egy úgy, úgynevezett arany szoknya megközelítés, erről lesz egy nyilvános meghallgatás is itt szeptemberben. Sok elképzelés van arról, hogy hogyan lehet a nőket ösztönözni, hogy jelen legyenek a vállalkozó életben. A igazi kérdés az az, hogy ezt hogyan oldjuk meg, hogyan lehet több nőt megnyerni ennek a kérdésnek. Egyébként a kettes módosítás nagyon jó, egy kicsit koncentráltabbá kell tenni ezt a módosítást. Nagyon jó az, hogy megnevezzük a nem megfelelő vállalatokat, aztán az, az önkéntes jelleget támogatom. Hogyha kötelezővé tesszük ezt, akkor sok, sok vállalkozás elmegy majd Európában. Remélem elég gyors voltam, elnök úr. Igen, kitűnő. Lögrip asszony következik. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a magam részéről szeretném elmondani, hogy ez a munka, amely folyik több szakbizottságban is, és amelynek célja, hogy több nő töltsön be felelős pozíciót, ez mennyire fontos, mennyire fontos az állampolgárok számára ezen keresztül szeretnénk a nagyobb egyenlőséget és igazságosságot elérni a társadalmunkban, a diszkriminációt leépíteni, amely elengedhetetlen, amely leépítés elengedhetetlen az európai társadalomban. Árnyék jelentéstevő vagyok az IMCO-ban ebben a témában, mert IMCO is készít véleményt, és mint franciaországi képviselő, Beszámolhatok arról, hogy Franciaországban nemrégiben fogadtunk el egy törvényt, amely a nőkről szóló kvóta, vagy a nőkkel kapcsolatos kvóta bevezetését írja elő. A nagy vállalkozásokban, vállalkozásokban tőzsdényített vállalkozásokban. Kezdetekben nagy ellenérzéseket keltett ez a törvény a francia vállalatvezetőkben, a MEDEF ben, illetve másik, egy másik munkaadói szervezetben. De aztán ez megváltozott, mert végül is már félúton sikerült elérni a célokat sokkal gyorsabban, mint ahogy ezt eredetileg gondoltuk. Úgyhogy az ellenérzések, az eredeti ellenérzések csökkentek, csillapodtak, és most már ezek a nagyvállalatok is tulajdonképpen teljesen megtalálták a megfelelő módszereket, és én osztom azt a véleményt, hogy erre mindenképpen szükség van. Az IMCO-ban foglalkoztunk ezzel a témával, többen is a kollégáim közül említették ezeket, a hatály kiterjesztését, ami Reding asszony irányelvtervezetét illeti, ehhez képest való kiterjesztését említette. Én árnyék jelentéstevő vagyok néppárti az IMKO-ban. Én személy szerint és ezt a frakcióm nevében is mondhatom, eléggé visszafogott vagyok, ami azt illeti, hogy a KKV-kra terjesszük ki ezt az hatályelvet, én szerintem konkrét és elkötelezett eljárásra van szükség, de nem szabad emellett azt kockáztatni, hogy túl gyors előrehaladással a hatékonyságot, a hatékonyság szenvedjen csorbát. Úgyhogy én szerintem megtartanám, én megtartanám a hatályt, amelyet Reding asszony javasolt, a nagyvállalatokra koncentrálnám ezt, és mindezt azért, hogy ne kockáztassuk az eredeti célokat. Mindemellett hadd mondjam el, hogy tényleg ez nagyon fontos az egyenlőség és az igazságosság szempontjából az értékeink képviselete és védelme szempontjából. Ezt várják a választáink. Még négy hozzászóló szeretne beszélni, és utána a jelentéstevők következnek. Úgyhogy kérem, nagyon röviden szóljanak hozzá. Lichtenberger asszony, tessék. Köszönöm szépen. Röviden. Egyetértek a javaslattal, amelyet itt bemutattak. Néhány kis megjegyzésem azonban lenne a hatája kapcsolatban. Vannak olyan vállalatok, amelyek kisebbek, mint a jelenlegi küszöb, de mégis nagy hatással vannak a piacra, nagy részesedésük van, ezt se felejtsük el. A második pont az önkéntesség. Né- egy, egy ideje már az önkéntesség van érvényben, és eddig ez nem volt igazán hatékony, úgyhogy itt az ideje, hogy más megoldást keressünk. Harmadik pont. Blum kollégának azt javaslom, hogy hogy hallgassa meg száz évvel ezelőtti eh, konzervatív pártok beszédét Tirolban a nők szerepvállalásával kapcsolatban és szavazati jogával kapcsolatban, ott meg fogja találni az, eh, eh, azokat, akik egyformán gondolkodnak vele. Köszönöm szépen, Thompson asszony! Árnyék jelentéstevő vagyok a témával kapcsolatban, úgyhogy köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevők munkáját, kiváló munkát végeztek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont a tárgyalásokhoz. A diszkrimináció megállításában is fontos szerepet játszik ez az irányelv. és látjuk, hogy a, még mindig kevés nő van menedzseri posztokon, tehát ez valóban e, diszkrimináció. Sajnálom, hogy Blumur elment, azt mondta, hogy szabad társadalomban élünk, mindenki e, szabadon dönthet, hogy, hogy kit szeretne menedzsernek, de hát ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van, mert Európában e, létezik egy diszkriminációs ellenes e, irányelv. Nem mondhatjuk azt, hogy nem akarok mondjuk zsidókat, lengyeleket, vagy akár kiket menedzseri poszton, mert ez nem felel meg a diszkriminációmentességnek. Londonban sem lehet azt mondani, hogy nem foglalkoztatnak íreket például, ez nem megengedhető az európai jogszab, e, az európai jogszabályok szerint, és ezért a nőket sem szabad diszkriminálni. Na most, ami a 10%-at illeti, a, a, a német ipar 10%-ot írt elő. Norvégiában még a futballklubokban is 40%-os női menedzser arány van, holott nincs egyetlen női futbalista sem. Ami pedig a mérnököket illeti, eh, a mérnökök manapság MBA-vel rendelkeznek, biznisz iskolákban járnak, üzleti eh, képzésben vesznek részt, és most eh, ebben nagyon sok nő van. Korábban a kórházakat orvosok vezették, ma az már, ma az már nem így van. Menedzserek vezetik a kórházakat, nem pedig sebészek Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a 10%-ot nem szabad benne hagyni a végső jogszabályban. Aztán van még egy probléma a kivétellel, a kivételi záradékkal, a különböző vállalati jogi rendszerek léteznek. Például az északi országokban a részvényesek az éves közgyűlésen tehetnek javaslatokat az igazgatósági posztokra, és ez a kiválasztás, illetve ez a javaslat, ez nem a kompetenciákon alapszik, hanem azon, hogy a cég mit gondol, mi áll a cég érdekében. Tehát a négyes cikk szerint amely szerint a cégeknek biztosítaniuk kell, biztosítaniuk kell azt, hogy az igazgatókat az érdemeiknek megfelelően nevezik ki. Ne felejtsük el, hogy a különböző vállalati jogi rendszerekben különböző szabályozások vannak, és itt akadályok merülhetnek fel tehát más kritériumok is felmerülhetnek. Köszönöm szépen, Cornelise asszony. Ja, úgy... Köszönöm. Ma délelőtt a foglalkoztatási szakbizottságban nagyon nagy többséggel megszavaztuk ezt a véleményt, örültünk neki. Azt hiszem, hogy sok olyan dolog van benne, amit az illetékes vezető jelentés sem foglalkozó szakbizottság is bevehet. Ami a nagy ö, mm, állami vállalatokat illeti, amelyek a tőzsdén kívül vannak, hát úgy tűnik, hogy vannak olyan ö, vállalatok, amelynek több ezer ö, alkalmazottja van, de nem, lennének, nem kerülnének bele a hatályba, mert nem nincsenek egyezve a tőzsdén. Erre figyeljünk oda. Aztán kérem, hogy arra is figyeljünk oda, hogy nagyon sokféleképpen lehet kinevezni, pályázni, sokkal többféleképpen, mint ahogy a szerepel az eredeti javaslatban, hiszen a vállalkozásoknak, társaságoknak lehetősége van arra, hogy bármilyen módszert alkalmazzanak, hogyha betartják, hogy hány, milyen százalékú női alkalmazottat kell fölvenni. azt is el kéne érni, hogy azok a társaságok, vállalatok, akik teljesítik a normát, azok aztán megfelelő szabadságot élvezhessenek, egyéb esetben viszont bizony le kell csapni azokra a vállalatokra, akik nem teljesítik a, a kvótát. A tagállamoknak ilyen esetben értesíteni kell az Európai Bizottságot, és hát el kell járni, hogy ha egy tagállam bizonyos abban, hogy a saját intézkedéseivel el lehet érni a célkitűzéseket, akkor jó, legyen így. 2017-ben kell ezt a kérdést elővizsgálni, és hogyha addig nem valósul meg a 30%-os kvóta, akkor életbe lép az irányelv. Ha pedig a saját tagállami intézkedések is működőképesek, akkor azok folytatódhatnak. Fontosnak tartom, hogy jelentéstételi kötelezettsége legyen a tagállamoknak. Ha még ezen túl is a tagállamok túlságosan sok férfit alkalmaznak, neveznek igazgatói tanácsba, akkor ugye fel kell szólítani őket, hogy tegyenek valamit, és ha nem tesznek semmit, na akkor jönnek a szankciók. És el kell rettenteni tehát azon vállalkozásokat, akik nem tartják be a normákat. Elnök, köszönöm szépen! Rá kell döbbennem, hogy megszűnik a tolmácsolás 12 óra 15 perckor. Ez azt jelenti, hogy angolul zárjuk le ezt, a, ezt az ülést, sajnálom. asszony, így nem szól hozzá? Tessék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 Valószínűleg ugyanez lesz a sorsa, e, mint a szülői szabadságról szóló jelentésnek, mert az is tele volt túlzásokkal. Én azt gondolom, hogy nincsen e, olyan megfelelő jogalap a szerződésben, amely a magánvállalkozásoknak e, előírhatná, hogy kit válasszanak igazgatói posztokra. Azonban van egy 76-os irányelv, amely a pozitív diszkriminációt teszi lehetővé a nők előléptetése érdekében. Én erre emlékszem, jó lenne, ez Luxemburgban működött, talán végig kellene gondolni a többi tagállamban is. Elnézést, mondja az elnök, most angolul kell folytatnunk, a jelentéstevőknek lehetővé teszem, hogy kommentálják eh, az elmondottakat. Colleagues for mm, your participation, dear colleagues, and for your interest concerning this very important and crucial um, report uh,